és csapatának sikerült, hogy ezt a jó kompromisszumot sikerült kialkodni, és ezt természetesen meg is fogjuk szavazni. Nagy lelkesedéssel. Köszönjük szépen, lezárjuk a vitát, a szavazásra pedig máma délben kerül sor. Uh, the next item on the agenda is the oral question to the Commission on the crisis in... A következő napi rendi pont válság az uniós állattenyésztési ágazatban. Szóbeli választ igénylő kérdés. És már is a kérdések megfogalmazóihoz fordulok, de természetesen örömteli volna, hogyha a bizottság is jelen volna, és meghallgatná a kérdezőket. A listámon az első személy, Harenc Garcia asszony kettő percben. Tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy uh, itt van a, a bizottság, és hogy uh, ezzel is tanúbizonságát teszi annak, hogy mennyire érdekli ez a kérdés. Valóban krízis van Európában, különböző problémák állnak fent, csökkentek a piaci árak az élelmiszeri ágazatban, nehézségek vannak, ráadásul pedig nőtt a gabonaár. Az európai állattartóknak ezekkel a problémákkal épp úgy, mint um, a más mezőgazdasági területeknek is meg kell küzdeniük, ugyanakkor hatalmas befektetéseket is kell eszközölni ezen a területen. A Európai Bizottság egy közleményt készített elő, és um, nagyon um, logikusnak tartom, hogy uh, a termelők ezen csoportja irányába szolidaritásunkról tegyünk tanúbizonyságot, hiszen strukturális válságról beszélünk, a gabona ár növekedése pedig csak tovább rontotta a helyzetet. A statisztika azt mutatja, hogy a termelés sok helyütt feladják, bár ennek nem volna szabad megtörténnie, hiszen a kereslet sok helyütt nőni fog milyen intézkedéseket készített elő a biztos és a bizottság. Nos, figyelembe véve a állattartási területet olyan piaci eszközökről kell beszámolnunk, amelyeknek célja, hogy megakadályozzák, hogy tovább károsodjon az ágazat. És amelyek figyelembe veszik a környezetvédelmi intézkedéseket. Milyen intézkedésekre van hát szükségünk? Olyanokra, amelyek biztosítják, hogy az állatok elegendő takarmányt kapjanak, és amelyek biztosítják azt, hogy a tartalékok liberalizációja működhessen. Nagyon örülök annak, hogy ez a tervezet olyan területekről szól, amelyeket idáig az Európai Unió nem is támogatott. Úgy hiszem, hogy kereskedelmi intézkedésekre is szükség van ezen a területen. Nikolson úr kap szót kettő percben, mint társzerző. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözlöm azt a tényt, hogy erről a kérdésről ma eszmét cserélünk. Legfőbb ideje van. Az állattartási ágazat olyan nehézségekbe ütközik, amelyeknek több oka van. Nő a termelési áll, a költség, nő a import um, verseny a harmadik államokból is, nő a takarmány költsége. Bár nem tudjuk befolyásolni az ausztrál szárasságot, vagy pedig az oroszországi tüzeket, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy Európának valamilyen módon a fehérjét tartalmazó növényekben önellátóvá kell látni, túlon túl is függünk a harmadik államoktól. A jelenlegi helyzet azonban az, hogy egy a saját takarmányunkat gyakran importálnunk kell. Mélyen hiszek abban, hogy az új GMO engedélyezése túl hosszú ideig tart, már pedig fel kell gyorsítani ezt a folyamatot. Ha ez nem történik meg, akkor az állattartók egyre növekedő árakba ütköznek az Európai Unióban, volatibilis lesz a piac, mégpedig hosszabb ide, időre. El szeretném mondani azt is, hogy a baromfi és a sertéstartókat hogyan befolyásolja ez a folyamat. Nos, nagyon nagy hatással van rájuk. A sertés hús ára csökken, miközben a takarmányára nő. Éppen ezért kérem, hogy a bizottság minden rendelkezésére álló eszközzel vizsgálja meg ezt a jelenséget, és tegye meg mindent arra, hogy helyre tegye helyzetet. A szárnyas, a sertés, a marha és a jú termelők ugyanilyen nehézségekkel küzdenek, amelyekről beszámoltam. Ugyanakkor végezetül a fogyasztó lesz az, aki fizet, hiszen hogyha valaki feladja a termelést, akkor ezt a húst máshonnan kell majd importálni, mindazokkal a problémákkal jár ez majd, amelyekkel szembenézünk, Azaz tehát biztosítani kell a saját élelmiszer ellátásunk biztonságát Európában. Köszönöm szépen. Garcia Perez. Garcia Perez képviselő következik. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony, tisztelt biztos. Nos, az állattenyésztési ágazat attól rentábilis, ha a takarmány olcsó. Most a piaci döntések ezért nagyon komplex döntések kell hogy legyenek. Jelenleg a sertés ágazat a legnagyobb nehézségeket tapasztalja, ugyanis igen drága a sertés takarmány. Márpedig a sertés takarmány ára adja az előállítási költség 60%-át, és így nem lesz rentábilis a állattenyésztés. Az utóbbi hónapok során 50%-kal emelkedett a szállattenyésztésben használt takarmányok ára, úgyhogy oda kell figyelni, hogy ne legyen spekuláció, és stratégiákat kell kialakítani ezen a helyzeten. Oda kell figyelni a gabonapiacra is, ugyanis ez is összefüggésben van az állattenyésztési ágazattal. Egy adót kellene illetve 94-ben már megtörtént, hogy a búzára exportadót vetettünk ki, hát hasonló megoldásra lenne most is talán szükség. A szállattenyésztőknek pedig lehetőséget kell biztosítani arra, hogy koncentrálni tudják kínálatukat. Tudjuk, hogy a bizottság tudja, hogy problémás a helyzet, de reméljük, hogy valamit tenni is fog hatékony módon, ugyanis csak így lehet felvenni a harcot a spekuláció ellen. Konkrét intézkedésekre van szükség, hogy minél versenyképesebb legyen az állattenyésztési ágazat, és nagyobb fontosságot kell tulajdonítani ennek az ágazatnak az értékrendünkben is. A sertés ágazatban a tárolási költségek is igen magasak, ezt egyébként valamennyire alátámasztják a piaci feltételek is. Nos, hát az állattenyésztők, vagy a sertéstenyésztők most gyakorlatilag az elmúlt öt éves átlag jövedelmük alatt teljesítenek. Köszönöm szépen, Csolosz biztos következik. Köszönöm szépen. Megpróbálom két részben elmondani mondani valómat, ugyanis valóban az állattenyésztési ágazatban uralkodó problémák egyrészt a takarmány ágazatra vezethetők vissza, tehát a gabonákra, és azután második részében felszólalásomban pedig magáról az állattenyésztési ágazat strukturális problémáiról fogok beszélni. Nos, az Európai Bizottság közelről követi a gabona ágazatban végbe menő fejleményeket, az árak, valóban óriási növekedést mutattak, főként a nyár során, és így például a ZAB 200 euró per tonnás árat is elért. Nos, az árak volatilitása igen magas, de azért a 2008-as rekordhoz képest még mindig, ezt, ezt még mindig nem értük el. Márpedig jelenleg ez egy problémát jelent az export versenyképességünk terén, épp úgy, mint a belső piacon. Világszinten, Ukrajnában és Oroszországban hiányok tapasztalhatók, de mindenhol máshol a gabona hozamok nagyjából adják az, az átlagot. Az Európai Unióban 276 millió tonnáról beszélünk, ennyire ez a betakarított mennyiség körülbelül, és ez 100 ezer tonnával kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Itt főként árpáról van szó. Ezen felül a további mennyiségeket a belső piacon kell majd valahogy beszereznünk. Ezzel kapcsolatos döntést még a hónap végéig meg fogjuk hozni, hogy a piaci intervenciót segítsük. Ugye most már semmiféle sürgősségi helyzetre nincsen szükség, Mert ahogyan elmagyaráztam, itt igazából nincsen ellátási probléma. Itt árprobléma van, magas a gabona ára, de ez nem annak köszönhető, hogy ellátási hiányok mutatkoznak a piacon. Éppen ezért az Európai Bizottság közelről követi az állattenyésztési ágazat fejleményeit, és főként a sertés, illetve a baromfé ágazatra figyel oda. Ezek a ágazatok ugyanis valóban a takarmány áraktól igen erősen függenek. És ugye itt a hosszú távon fölötte vagyunk az átlagáraknak, tehát ez azt is mutatja, hogy minden bizonyal magasabbak lesznek az árak is. A sertés ágazatban mínusz, tehát kevesebb, alacsonyabb áron értékesítenek, és ez az exportra is igaz. 2010. júniusa és augusztusa között a sertés export 10%-kal növekedett, és 21%-kal a baromfi export a tavalyi hasonló időszakhoz képest. A problémák, illetve az árproblémák ellenére mégiscsak volt egy olyan rövid időszak, amikor képesek voltak a sertés és baromfi tenyésztők exportálni. Nos, az Európai Bizottság figyeli a piacon történő változásokat, és amennyiben hasznosnak fogja ítélni, akkor a beavatkozás mellett fog dönteni. Milyen eszközök vannak a kezünkben? Exporttámogatás. Ez most egyelőre nem lehet hatékony, hiszen igen magasak a világpiaci árak is. Tehát ezért nincsen értelme szubvencionálni az exportot. Az export problémák a versenyképesség hiánya miatt is jelentkezhetnek, ez az euró és a dollár árfolyamából adódik. De ez nem szoros a mezőgazdasági probléma. A dollár és az euró árfolyama ugye állandó változóban van, és amennyiben a belső piacon többletek mutatkoznak majd, majd akkor esetleg a tárolás mellett dönthetünk, mint másik lehetőség. Egyelőre nincsen többet vagy túltermelési válság a belső piacon, úgyhogy egyelőre a beavatkozás még nem indokolt. Minden esetre ezeket az intézkedéseket fontolgatjuk. Ami az árak volatilitását illeti, ezt a kérdést a 2013-ban esedékes kap reform kapcsán tárgyaljuk. Ugye új mechanizmusokról is beszélünk ennek kapcsán, ami főként a jövedelem volatilitás csökkentését célozza. Tajáni úr is azon gondolkodik kollégáival, hogy hogyan lehetne a hozzáadott értéket optimalizálni ezen a piacon. Köszönöm szépen, biztos úr! Most pedig tovább lépünk, de kérem a kollégákat, hogy tartsák be a felszólalási időt, máskülönben pedig eh, nem fogunk tudni megfelelően vitatkozni, mert szavazni kell. Desz úrnak adom meg a szót másfél percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, kedves biztos úr, a mai indítvány ahhoz fog hozzájárulni, hogy az európai állattenyésztésben megfelelő megoldásokat tanáljuk. Köszönöm szépen az erre irányuló indítványt. Az az indítvány céljai, nem az a célja, hogy a piaci szabályszerűségeket hatályon kívül helyezzük, hanem az a célja az indítványnak, hogy fair, megfelelő piaci feltételeket teremtsünk az állattenyésztés számára, és így az élelmiszerbiztonságot több milliárd ember számára jövőben biztosítjuk. Nem engedhetjük meg, hogy Európában a mezőgazdaság naponta új termelési előírásokat kapjon, a mezőgazdászok pedig egymás után kell, hogy új előírásoknak megfeleljenek, a környezetvédelem területén, az állattenyésztés területén, az agrárimport területén ezeknek nincsen szerepük. Éppen ezért arra szeretném kérni az összes 543 kollégát, hogy Strasbourgban megfelelően foglaljon állást, az európai standardeket a fogyasztóvédelem, a környezetvédelem és, a mező, és az állattenyésztés területén megfelelően támogassák hogyha a parlament hajlandó megfelelően kiállni az ügy mellett, akkor nem érhetjük el azt, hogy ezek a standardek ne játszanak szerepet az importnál. Éppen ezért támogatom a javaslatot. Köszönöm. De Castro úr kap szót az SND frakció részéről parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák! Nos, a mai napon azért vagyunk itt, hogy az Európai Bizottságtól azt kérjük, hogy megfelelő piaci intézkedéseket hozzon létre a szállattenyésztési ágazatban mutatkozó válság megakadályozása érdekében. Reméljük, hogy az Európai Bizottság hamarosan tesz valamit, és ezen intézkedések között az árvolatilitás ellen is felveszi a harcot a teljes mezőgazdasági ágazatban. Nagyon sok eszköz van a kezünkben, amelyekkel üzenetet küldhetünk az európai állattenyésztőknek. Szerintünk például nagyon is hasznos lenne, hogyha a nem kérődzőknek a az állati eredetű lisztek takarmányba való visszaengedését, tehát hogy ezt a tilalmat feloldjuk. Ugyanis most már évek óta a tudományos világban világos kialakult az a nézet, hogy ennek semmi köze az állatok megbetegedéséhez. És ezzel ugye sokkal energiadúsabb táplálékhoz juttatnánk az állatokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Élvörd úr kap az Alda nevében két percen szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos az állattartás, és több ezer ember megélhetését biztosítja az Európai Unióban. Nagyon fontos ez a mezőgazdaság rurális vidéki területekhez való szociogazdasági hozzájárulása területén. Írország a legnagyobb, negyedik legnagyobb marha exportőr a világban, világban, és a magas árak um, most veszélyeztetik a nyereségességet, uh, hiszen a télen sokkal nagyobb a takarmány igénye az állatoknak, mint nyáron. Ezért tehát a bizottságnak hatékony és célra vezető piaci eszközöket kell alkalmaznia a árvolatilitás kiküszöbölése érdekében, és át kell hidalni azt a különbséget, mely a termelők eladási és a fogyasztók vásárlási ára között mutatkozik. A különösen kitettek azok az állattartók, akik ilyen nagy költséggel küzdködnek. Ráadásul csökkenteni kell a bürokratikus terheket is. Az európai termelők a legszigorúbb előírásoknak felelnek meg a minőség, az élelmiszerbiztonság és az állati jólét tekintetében. Meg kell akadályozni, hogy emiatt ne kerüljünk hátrányos helyzetbe, a harmadik államok termelőjével. Az állattartó ágazat fenntartása és hosszú távú működésének biztonsági érdekében a bizottságnak olyan szabályokat kell hozni, amelyek biztosítják, hogy fenntartható maradjon ez az ágazat. Köszönöm. Most pedig Bové úrnak adom meg a zöldek nevében egy percben a szót. Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire. Tisztelt elnök asszony, kedves biztos úr, 2007-ben ugye elszálltak a gabonárak, és ezután óriási robbanás történt az állattenyésztési ágazatban is. 700 euró az átlag kereset a gazdák számára, nos hát ez borzalmasan kevés, és ugyanakkor a fogyasztók 17 euróban fizetik meg kilóját a sertés húsnak. Most az Európai Bizottság ezzel, illetve az Európai Parlament ezzel kapcsolatban egy jelentést is elfogadott, hogy megfelelő méltányos juttatást biztosítsunk az európai gazdáknak. Strasbourgban amellett tettünk le voksunkat, hogy az ágazati szervezeteket megerősítsük, és ne a nagy áruházláncok fölözzék le a hasznot a közös piac rendezése nagyon fontos lenne az állattenyésztési ágazatban is. Csolos biztos a jövő héten fogja beterjeszteni a KAP reformmal kapcsolatos dokumentumát, ez pedig Európa számára az egész hitelességét fogja biztosítani. Európának szüksége van a gazdáknak. Az ICR nevében Wojciechowski úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagyon örülök annak, hogy a ezen ágazat problémáival foglalkozunk, hiszen igen, agasztó az ágazat helyzete. Az állásfoglalás 15. pontjára szeretnék utalni, mégpedig az állat és az állati jólét normé, normákra. Valóban ezeket ellenőrizni kell, mi több emelni is kell őket, és nagyon is az állat jólét állati jóléti előírások betartása mellett vagyok, de látni kell, hogy az állatjólét költségekkel jár. És ezeket a költségeket a termelőknek kell eh, viselniük. És a probléma itt az unfair versenyben van, hiszen a harmadik államokból hústermékeket importálunk az Európai Unióba, olyan országokban, ahol fajta állati jóléti szabály nem érvényesül. Ennek meg kell változnia. És ugyanazon normák betartását kell kikövetelnünk az exportőröktől, illetve azon országoktól, aki, importálunk, mint nálunk. Köszönöm szépen, Leherek úr kap egy percben szót. Tisztelt elnök asszony, biztos úr, le kell vonni a következtetéseket a jelenlegi politikákból. El kellene dönteni azt, hogy a teljes liberalizáció mellett tegyük le voksunkat, hiszen ez már bebizonyította, hogy életképtelen, mert ezzel 700 és 800 euró közötti az átlag jövedelme a gazdáknak, miközben hatalmas növekedés, 40%-os árnövekedést következett be a piacon. Ezt a fajta visszaélést be kell szüntetni, és a be, az importot főként a Mercosur országokból be kell szüntetni, ugyanis ez tönkretesz teljes régiókat. Önnek bátorságot kívánok, hogy az európai mezőgazdaságot megvédje, és ezt a VTO-ban is kimondja. El kell törölni az Európai Unión belül az önpusztítást, és inkább a legeltetésen alapuló állattenyésztést kell támogatni. Gusztustalan az a spekuláció, ami a takarmánypiacon tapasztalható, ezzel az egész európai projekt kérdőjeleződik meg. Elnök, Scotta képviselő következik az EFD-től. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők! A gabonaárak volatilitásának hatalmas kihatása van, nem csak az állattenyésztőkre, hanem a fogyasztókra is. Ugye a természeti katasztrófák Olaszországban például leállították az exportot a gabonapiacon, és ezen a nyáron nagyon nagy esőzések voltak, tehát a klímaváltozásnak hatása volt a piacokra, de ugyanakkor a nemzetközi spekuláció is sajnos megmutatta hatását. A gazdák pedig nem látják, hogy mi lesz a jövőjük, és sajnos a nagy tároló helységekben, pedig tönkre megy a jó minőségű anyag. Éppen ezért nagyon fontosnak gondolom, hogy az Európai Bizottság minél gyorsabban, célzottabban lépjen föl a mezőgazdasági termékek árvolatilitása ellen az új kap keretein belül. Fontos az, hogy a spekulációt megszüntessük, és megőrizzük az állattenyésztők, a gazdák megélhetését, és, és ugyanakkor elfogadható áron és jó minőségű termékeket állítsunk elő a fogyasztók nagy örömére. Elnök Doc képviselő következik, másfél perc. Thank you, uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, képviselőtársaim! Nagyon fontos ez a kezdeményezés, amelyről ma vitázunk, hiszen a vidéki térségek és a Agri szakbizottság tagjai is tudják, hogy nagyon sok állattartó fenntarthatatlan helyzetben van. Hogyha nem hely, rakjuk helyre a problémákat, amelyeket ez az állásfoglalás indítvány megfogalmaz, egyre jobban függünk majd a harmadik államok importjától. Kína vagy az USA egyre inkább tisztában van az élelmiszerellátás biztonságának kérdésével, és éppen ezért egyre nagyobb támogatást adnak a mezőgazdasági ágazatban. A marha ár Észak-Írországban sokkal alacsonyabb, mint a bekerülési ár, mint az előállítási ár a marhahúsnak. Hogyha ez így fent marad, akkor egyre többen fogják feladni az állattartást, munkanélküliség lesz a vidéki térségen, és egyre jobban függünk a harmadik államoktól. Éppen ezért nagyon fontos, hogy felismerjük az élelmiszerbiztonság kérdését, és elismerjük azt az értéket, melyet a gazdálkodók Európában teremtenek. Ráadásul látni kell, hogy ezek a tényezők destabilizálják az iparágat, nőnek a bekerülési árak, és egyre inkább bizonytalansággá vált a, bizonytalanná vált a helyzet. Az Európai Bizottság tárgyalásokat folytat, ám a állattartók Észak-Írországban úgy gondolják, hogy a nemzetközi kereskedelmi tárgyalások csupán hátrányosan érinthetik az északír termelőket. Köszönöm szépen. Az egyéni felszólalók körében Nikolaszku úr kap szót másfél percben. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy uh, itt nem csak a gazdákról van szó, hanem a fogyasztók is nagyon megszenvedik a gabonaárak emelkedését, ugyanis a gabonára kb. 80%-ban hatnak a takarmányára, és ezen keresztül az előállítási árakra is. A gazdák ugyanakkor képtelenek ellátni saját magukat, és méltánytalanul kevés a jövedelmük. Ugyanakkor a fogyasztókkal megfizettetik ezt a különbséget. Nos, a probléma szerintem részben a az értékesítési láncokban tapasztalható, ugyanis az állattenyésztés nagyon nagy válságba került, és az állattartók nem tudják biztosítani az állatok fennmaradását a hideg tél alatt. Tehát ezzel meg kellene próbálni megfelelő szinten tartani az árakat, tehát itt az intervenció, a piaci intervencióra lenne szükség. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik ma elmondták, hogy nagyon fontos lenne a GMO-k bevezetése, hogy legalább télen biztosítani tudjuk az állatok takarmányozását, és kevesebbet kelljen importálni. Most a közös agrárpolitika reformjáról beszélünk, egy erős, jól finanszírozott és strukturális, modern új kapra van szükség. Elnök, köszönöm szépen. Kapula Santos úr következik egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, kedves kollégák! Mindjárt tisztában vagyunk vele, hogy milyen hatalmas nehézségekkel jár az állattartás Európában, különösen a sertéságazat küzdik nehézségekkel. Sok oka van ennek, és az állásfoglalás indítvány szövege nagyon világosan mutatja ezeket be. Részint ez azzal magyarázható, hogy a gabona költségek jelentősen nőttek, és az Európai Bizottság nem szabad, hogy ne irányítsa teljes figyelmét erre a, kis, erre a problémára, Várunk a bizottság döntésére, hiszen megfelelő intézkedéseket lehet hozni. Az idáig hozott intézkedések jók voltak, de nem elegendőek. Különös tekintettel a spekulációt kell megakadályozni, erről a biztos felszólalásában éppen beszélt is. Ugyanakkor hosszú távú megoldásokat is találni kell az új kap körvonalazása során, hiszen ez a feladat előttünk áll. Kérem a bizottságot, hogy az állásfoglalás tervezetében meghatározott javaslatokat vegye figyelembe. Sok frakció támogatja ezt a dokumentumot, az enyém is, nagyon fontos, hogy gyorsan fellépjünk. Köszönöm szépen, Hajzling úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr. Meg kell oldalunk a válságot, ez nem kérdés, azonban itt olyan modelleket látunk, amiket mi nem tudunk támogatni a génmódosított szójának az importja ahhoz fog vezetni, ugyanis hogy nem fogjuk tudni megoldani az állattartási problémákat Európában, gyakorlatilag inkább arra kellene eh, koncentrálnunk, hogy a takarmányozó anyag tenyész termesztést újra felépítsük. Azt sem értem, hogy eh, a frakciók által ért kompromisszumot miért körtőjelezik meg sokan, és miért akarják a, a gémódosító szóját importálni az Unióba. Ez nem megoldás, mi itt Európában vitát kell, hogy folytatnunk, hogyan akarjuk az állatenyésztést támogatni a kis vállalkozásokat, amelyeket a válság érintett támogatni, és hogyan lehet az ipari állattenyésztést, ami nem felel meg az állattartási követelményeknek, visszafejleszteni. Tehát ezen a téren is kell valamit, és ami rendkívül meglepett, az az, hogy 450 millió eurót fogunk átcsoportosítani eh, az ITER-be, az ITER projektbe. Szeretném, hogyha erről is beszélnénk néhány szót. Köszönöm. Debrün úr kapszott egy percben. Köszönöm szépen. Az állati takarmány ára jelentősen nőtt. És ezzel az európai mezőgazdasági ágazat vált instabilá. Az ár volatibilitás, az áringadozás tehát nagyon negatív kihatással jár a környezetre. És ez meghatározza a, ezt meghatározza a gabona árváltozása, Éppen ezért fontos, hogy a bizottság olyan javaslatokkal álljon elő, amelyekkel stabilizálni lehet az állati takarmányárát is. Örömmel látom, hogy a biztos egy új eszköz kialakításán gondolkozik, amelyel az árinstabilitás jelenségét próbálja 2012-13-ban kezelni. Köszönöm szépen, Egnyi úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen. De Castro úr megjegyzéseit támogatom, hogy deregulációra van szükség ezen a területen. A brit állattenyésztők sokat szenvednek a magas áraktól, és ez azért is van, mert az Európai Bizottság nem tesz semmit. Ráadásul az új identifikációs rendszer hatalmas terheket ró a gazdákra, és ez piaci torzulásokhoz vezet, és nagyon sok tagállamban sokkal drágábbá válik az identifikációs rendszer miatt a termelés. Tehát azt a 400 millió poundot, font sterlinget, amit ezekre a ezeknek a szabályoknak a bevár, bevezetésére szántunk, gyakorlatilag kidobott pénznek gondoljuk. Az Európai Unió bilaterális tárgyalásokat kezdeményezett a Mercosurral, mi britek nem tetszik nekünk ez egyáltalán. Gladfelder úr kap szót, parancsoljon. Az állattenyésztés ágazatán válságának sok ö, oka van igaza van azoknak akik arról beszélnek hogy ennek az egyik oka az a tisztességtelen verseny amit az import okoz illetve a mercosur tárgyalások veszélyeiről beszélnek. én a gabonaárak emelkedéséről szeretnék szólni. előrelátható volt hogy a gabonaárak emelkedni fognak ezt többször elmondtam itt az európai parlamentben is. ez ellen semmit nem tett az európai bizottság. ennek egyik oka az intervenció leéptése ami súlyos hiba volt. észre kellene venni hogy a gabona világkereskedelme egyre kevesebb cég kezében koncentrálódik egyébként ez gy van az európai unió számos tagállamában is. az európai unió lemondott arról hogy biztonsági készletekkel rendelkezzen ami a spekulációt a jövőben még tovább fogja növelni a gabona áringadozás nemcsak a gabonatermelők számára okoz veszteséget hanem az állattenyésztők számára és a fogyasztók számára is de ezen túlmenően ennek a költségeit az európai adófizetők is viselik. emlékezzenek arra hogy a two thousand and four two thousand and five ös intervenciós készleteket az európai unió óriási nyereséggel értékestette profittal értékestette. az elmúlt időszakban alacsonyak voltak a gabonaárak ha akkor az európai unió beavatkozott volna most óriási profittal értékesthetnék a gabonát segtve az állattenyésztőknek is de nincsenek ilyen készleteink és ez nemcsak a termelőknek és a fogyasztóknak rossz de az európai uniót megfosztja attól is hogy olyan éhező országoknak mint pakisztánnak segtséget nyújtson. támogatandó ciolo úrnak az a törekvése hogy az élelmiszerárak globális volatilitásával szemben végre dolgozzon ki az európai unió egy megfelelő védekező mechanizmust. másodszor a gabonaárak a takarmány drágasága rámutat többek között az európai unióban megjelentkező fehérjehiányra amelyről husling úr egy jelentést fog készteni. harmadszor a jelenlegi állattenyésztési válsághoz Azért, az is hozzájárult hogy a közös agrárpolitika rendszere torz túltámogatja a gabonásokat nem támogatja a sertést baromfit és általában sem az állattenyésztést. negyedszer a termékpályákon belül az állattartók hátrányos helyzetben vannak a feldolgozókkal a kereskedőkkel szemben és ötödször aránytalanul nagy környezetvédelmi beruházásokra kényszertettük rá az állattartókat ez különösen súlyos az új tagállamokban ezt is figyelembe kell venni ezt is orvosolni kell. köszönöm a figyelmet. köszönöm dorfmann úrnak adom meg két és fél percben a szót. Kedves kollégák, kedves Szolos biztos úr, kedves elnök asszony! Garcia kollégánknak a kezdeményezésért köszönetet szeretnék mondani, és szeretnék utalni az állattartás nehézségére hegyvidékeken vannak onnan területek, amelyek ahol nincsen megfelelő takarmányellátás, ilyenek például a hegyvidékek. Itt gyakorlatilag nem lehet takarmányt termeszteni, ezért elhagyja az állattenyésztés ezeket a területeket. Ezáltal gyakorlatilag a táj is átalakul, és a sokszínűség a tájnak is átalakul. Különösen meg kell említeni a tejgazdaságot, amely a hegyvidékeken, és persze nem csak a hegyvidékeken, egy rendkívül nagy részét teszi ki az állattartásnak. Éppen ezért azt gondolom, hogy három dologra kell a kap reformjánál összpontosítanunk. Mindenképpen figyelembe kell vennünk a hegyi állattartást, és megfelelő támogatásokkal kell ott tartanunk az állattartókat. Másod sorban egy flexibilis második oszlopra van szükségünk, amely lehetővé teszi, hogy a hegyvidéki állattartó üzemeket megfelelően támogassuk, és harmad részről pedig egy olyan minőségi politikát kell bevezetnünk, amely figyelembe veszi a hegyvidéki állattartás termékeit, az ottani különleges feltételeket, hogy az ilyen termékek többlet értéke elérhesse a piacon a fogyasztókat is. Köszönöm szépen! Alvez úr kap szót egy percben. Tisztelt biztos úr, kedves Elnök asszony, azt hiszem, hogy most egy újabb buborék kezdetén vagyunk, méghozzá az alapélelmiszerek területén. Már átlagban 16%-kal emelkedtek az árak június óta az élelmiszerpiacon, és azt hiszem, hogy az alacsony kamatlábak arra mutatnak, vagy arra bíztatják a spekulátorokat, hogy pénzügyi spekulációba kezdjenek, amelynek semmi köze a reálgazdasághoz. A legnagyobb gabona tőzsdéken az árak Csikágóban minden rekordot megdöntöttek, a szója, a, gab, a búza, illetve a köles ára <clears throat> teljesen elszállt és ez ugye kihatással van az állattenyésztésre is, nagyon nehéz helyzetben van így az állattenyésztés egész Európában. Pontosan ezért szeretnénk azt, hogyha ezt a spekulációt, pénzügyi spekulációt befejeznék, főként az élelmiszer ipari termékek kárára. Dantin képviselő egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, biztos úr, kedves kollégák! Micsoda mezőgazdasági világban élünk. Egy évvel ezelőtt itt ebben a plenáris teremben mindenki elmondta a véleményét az akkori helyzetről. Most a gabonapiac nagyon jól megy, ennek örülhetünk, de sajnos ennek borzalmas kihatásai vannak az állattenyésztési piacra. Éppen ezért a mostani kérdés, amely előttünk felvetődik, az úgy hangzik, hogy hogyan lehet megmenteni az állattenyésztő gazdák jövedelmét, hiszen nem tudják áthárítani a megnövekedett költségeket a fogyasztókra. Ugye itt megint csak a problémát a nagy terjesztő áruház láncok jelentik. Hogyan is működik ez a piac? Hogyan lehet elmagyarázni azt, hogy éveken, sőt évtizedeken keresztül azt mondtuk, hogy a dél-amerikai országok csökkentik az árakat, és most ezekben az országokban növekszik az ár, és mégis képes, képtelenek vagyunk ezt a megnövekedett ár szintet az állattenyésztők jövedelmébe beépíteni. Miért, mi, hová is lett a munkamegosztás? Persze vannak itt nemzeti specializációk, de azért az a fajta dömping, ami most jellemzi a piacokat, destabilizálja az egész világot, és Európának megoldásokat kell találnia. Az európai gabonatermesztők tudják, hogy hogyan is néz ki a helyzet. Tudják azt is, hogy fő ügyfeleik, az állattenyésztők milyen nehéz helyzetben vannak. Éppen ezért őket is be kell vonni a folyamatba. Köszönöm. Kelly úr, egy percben. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, meglehetősen diszfunkcionális a piac, de néha pedig komoly sokkokat látunk, például a gabona ár alakulásában. Remélem, hogy a bizottság és maga a biztos is észreveszi, hogy komoly változtatásokat kérünk a kabban 2013-tól a túlszabályozás és a növekvő költségek a mezőgazdasági ágazat fenntarthatóságát veszélyeztetik. A környezetvédelmileg fenntartható marhatartásunkat pedig veszélyeztetik a harmadik államokból jövő marhaimportok. Az EU nem önellátó a gabonák területén, és ez egy nagyon komoly problémát jelent nem csak a marha, hanem a sertés és a szárnyas tartók területén is ezért tehát ez az állásfoglalás indítvány jelentősen felhívja figyelmet a mezőgazdasági piacon lévő aktuális és aggasztó változásokra. Kérem a bizottságot, hogy pozitívan lépjen fel és tegyen valamit. Köszönöm szépen, most pedig a spontán felszólalások körére térünk rá. Nagyon sokan kérték a szót, azonban közeleg a szavazás ideje, ezért öt embernek adom meg a szót politikai egyensúly alapján, és kérem, hogy vegyék figyelembe a felszólalás idét, azért, hogy meghallgathassuk a biztos válaszát. Először is listámon Kalenalski úr szerepel. Köszönöm szépen, biztos úr, elnök asszony. Ami idén történt, az nagyon jó tapasztalat számunkra, mégpedig, hogy megfelelő raktárkészletekre van szükség ahhoz, hogy a piac stabil legyen. Ezek tudják biztosítani a rendszer kiszámíthatóságát. Másrészt pedig különböző fehérje forrásokra is van szükségünk. A fehérje gazdag term növények termelését növelni kell, de biztosítanunk kell azt is, hogy a állattartók hozzáférjenek a takarmányhoz. Ezért egy minimum küszöbét meg kellene határozni a GMO szója importoknak. Köszönöm szépen, Árszent úr! Δύο είναι, οι απειλές αυτή τη στιγμή για την παγκόσμια. Azt gondolom, tisztelt elnök asszony, hogy jelenleg két konkrét pont van, ami a állattenyésztésben figyelembe kell vennünk. Egyrészt a gabonánál monopóliumokkal kell küzdenünk, ezt láthattuk, hogy ennek milyen súlyos következményei vannak, például Indiában. Másrésztről pedig vannak különböző játékok, különböző piszkos játékok, amikkel szembe kell néznünk. 2008-ban elérte el világszinten a legnagyobb szintet a gabonatermelés, de 2008-ban is azzal kellett szembenéznünk, hogy egy nagyon súlyos gabonaválság alakult ki, élelmiszerellátási válság, ami ahhoz vezetett, hogy sok ember éhínségben halt meg. Tehát ezek olyan problémák, amikkel foglalkoznunk kell, ezeket figyelembe kell vennünk, nem engedhetjük meg azt, hogy ne férjen mindenki hozzá a pénzeszközökhöz. Az állatényszöknek hozzá kell férni olcsó takarmányhoz. asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az állattartó üzemek a válság hatása alatt ö, nyögnek, és szigorú előírásokat kell egyidejűleg betartaniuk. Éppen ezért harmadik országokból kell importálnunk Éppen ezért a kapban megfelelő finanszírozásról kell gondoskodnunk ezen üzemek számára, hogy ezeknek az üzemeknek a túlélését, állattartó üzemek túlélését biztosítsuk. Ezen kívül specifikus intézkedésekre van szükségünk a fenntartható állattartásra foglalkozó üzemek számára. Harmadrésztről pedig erősíteni kell azokat az intézkedéseket, amelyek erősítik a hátrányos helyzetű vidékeken az állattenyésztést. Negyed részről pedig a harmadik országokból való importot, megfelelő feltételekhez kell kötni. Ezen kívül az európai termelőknek eh, az érdekét minden nemzetközi tárgyaláson, fórumon megfelelően képviselni kell, hogy ne szenvedjenek hátrányt a világpiacon. Különben azzal kell majd szembenéznünk, hogy eh, Európa egyre inkább függeni fog a harmadik országból való importtól. Elnök asszony, mondja Stevenson felszólaló, a, a krízis súlyosan érinti az állattartókat Skóciában. Sok mindent lehet tenni. Egyrészt csökkenteni lehet a szabályozásból eredő terheket. Őrület, hogy a saját EU termelőinkre sokkal több bürokratikus akadályt kényszerítünk, mint az EU-n kívüli termelőktől. A bürokrácia megköti kezét és lábát, na nem az állatoknak, de legalábbis az állattartóknak állatjóléti, állategészségügyi feltételeket szabunk rájuk, és hatalmas költségeket róvunk ezzel rájuk, és a brit marha árát a bekerülési ár alatt adják el, a szopós malac, vagy pedig a borjú ára is nevetségesen alacsony. Egész egyszerűen meg kell itt állítanunk ezt a folyamatot. Köszönöm. Ferreira úr. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves biztos úr. A gabonaár emelkedés olyan jelenség, amely rendkívüli hatásokkal lesz az állattenyésztésre. A jelenlegi mezőgazdasági politika és a közös agrárpolitika nem gondoskodik arról, hogy megfelelő megtérülés legyen az állattenyésztésben, a termelési tényezőket nem veszik figyelembe. A különböző feltételek vannak a különböző mezőgazdasági termékeknél, és ez a élelmiszer árak spekulációjánál is következményekkel jár. Amit eddig tettünk, az sajnos nem elegendő, új eszközökre van szükségünk, különösen gondolok itt a finanszírozások esetében a származtatott pénzügyi eszközökre. Így fogjuk tudni az élelmiszer ellátás biztonságát, az élelmiszer termelés biztonságát és annak versenyképességét biztosítani. Megfelelő intervenciós intézkedésekre is szükségünk van, különben az áraknak az ingadozása sokkal kritikusabb lesz, és koncentráció alakul ki a piacon. Egyre kevesebb állatényző fogja túlélni a harcot. Csodos biztos kapszót, parancsoljunk. Elnök asszony, nagyon örülök annak, hogy ilyen óriási érdeklődés követi a témát itt az Európai Parlamentben, ugyanis ez az ágazat nem csak a piacok szempontjából, hanem vidék fejlesztési szempontból is rendkívül fontos. Miről is van szó? Az állattenyésztésről. A legtöbb problémára, amely felvetődött a mai napon, a válasz úgy hangzik, hogy az Európai Bizottság nem sokára egy közös agrárpolitikai reformot fog kidolgozni, és ezt közzé is fogja tenni. Természetesen erről az Európai Parlamentben is széleskörű vitát fogunk folytatni. A jövő héten egyébként már várható ennek a közététele. Miről is van szó? A különböző, állat, a különböző mezőgazdasági ágazatok, mint például az állattenyésztés, között ki kell egyenlíteni a jövedelem különbségeket, a specifikumokkal rendelkező területekre szintén oda kell figyelni, gondolok például a hegyvidékekre, és azután a jövedelmek volatilitása ellen is fel kell venni a harcot. Nagyon sok érdekes kérdés hangzott el, ezekre szeretnék most néhány szóban reagálni. Az egyik az intervenciós készletek, illetve a gabonárak elszállása. Igaz, hogy most nincsenek intervenciós készleteink, mint korábban, de sokkal magasabbak az árak is. A piaci intervenció csak a magas árak, illetve a magas árak szintjén nem indokolt, éppen ezért el kellene gondolkodni egy másfajta készlet kialakításán, nem intervenciós jellegű készletekről beszélek, hanem az is lehet, hogy nem csak európai szintre kellene ezt kiterjeszteni, hanem akár még szélesebb körben létre lehetne hozni, hiszen most a piac sokkal nyitottabb, mint korábban volt. ...2010-re van a büdzsének egy olyan része, amelyet még nem tudtunk kihasználni. Ez persze nem jelenti azt, hogy akkor ezt intervencióra fogjuk felhasználni, a kettő nem függ össze. Ezt a pénzt továbbra is felhasználhatónak tartjuk, de azért nem használtuk eddig fel, mert nem volt rá szerencsére szükség de ezzel együtt is azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére megfelelő finanszírozási lehetőségekkel rendelkezünk ahhoz, hogyha probléma adódik a piacon, akkor azt megoldjuk. Térjünk most ki egy kicsit a volatilitás kérdésére, illetve a spekuláció problémájára. Nos, hát itt az élelmiszerárak, az alapélelmiszerek kérdésében valóban Michel barnier egy javaslatot fogunk kidolgozni azután a hozzáadott érték az élelmiszerláncban. Nos, ezzel a címmel a jövő héten lesz egy első találkozónk, magas szintű munkacsoporta fogja ezt a kérdést tárgyalni, tájárni biztossal együtt. Köszönöm szépen az érdekes vitát, és azt hiszem, hogy a jövő héten folytathatjuk akár ugyanezt a vitát is a kapreform kapcsán. Biztos, köszönöm szépen! Négy állásfoglalási javaslat érkezett ezzel az anyaggal kapcsolatban, és lezárom a vitát, és nem sokára fogunk szavazni. Felfüggesztem néhány percre az ülést. Ocupen sus asientos, señorías. Kérem foglaljanak helyet, hölgyeim és uraim. Most egy bejelentés.